Good morning, colleagues. Jó napot, kollégák! Szép jó napot mindenkinek! Mielőtt rátérnénk a szavazásra, szeretnék, szeretném elmondani, hogy egy tragikus esemény évfordulója a mai 20 évvel ezelőtt, május 23-án hunyt el Giovanni Falcone, mafia ellenes vizsgálóbíró, felesége, Francesca Morvillo és eh, Vito Fanny Rocco di Cillo és Montinaro eh, testőrök Capacci eh, vérengzés néven elhíresült esetben. Ma reggel Palermóban megemlékeztek az áldozatokról, ezen részt vett Giorgio Napolitano elnök és Mario Monti miniszterelnök úr is. Kérem önöket, hogy csatlakozzanak hozzám, és tiszteljük meg azok Falcone bíró úr és mások emlékét, akik az igazságért haltak meg. Egy perc csendet kérek. Thank you. Köszönöm. Now, have you all got your voting card? Remélem, senki sem felejtette otthon a szavazókártyáját. Uh, this is not a long vote today. And uh, I hope we can get through it fairly quickly because I know nem hosszú a szavazás, remélem gyorsan végzünk, mert tudom, hogy tudom, hogy sok kollégának mehetnéke van, ugyanis a Brüsszelben jelenleg folyó, illetve kezdődő gazdasági csúcson szeretnének részt venni. Bosztinál úrnak adom meg a szót. Distinguished College, Alal. Elnök úr, kedves kollégák! Tegnap előtt Albániában, amelynek intézményi kapcsolatai vannak az EU-val, nagy közlekedési katasztrófa történt, 14-en meghaltak, egy szakadékba borult egy busz, 14-en meghaltak, és 18-an még életveszélyes állapotban vannak. Ezt az esélyt ragadnám meg, hogy az áldozatok és a sérültek családjainak részvétünket nyilvánítsuk, és szolidaritásunkat kifejezzük az alban néppel. Köszönöm. Thank you, Mr. Bolsonaro, for raising that point. Köszönöm Bosztinám úr, hogy ezt felvetette, feljegyeztük. Hivatalosan már kifejezte az áldozatok családjával szolidaritását eh, a parlament egyébként. Igen? Kérem, hogy szolidaritásunkat azokkal is fejezzük ki, akiket helytelenül zártak eh, börtönbe az európai letartóztatási parancs segítségével. Köszönjük, most már tényleg szavazunk. Romevai Rueda úr jelentésével van dolgunk a kék úszójú tonhalra vonatkozó Atlanti óceán részén. Lóba szavazunk, mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. A bizottsági javaslatot így módosítva erről szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Az egyes bekezdést követően a négyes, a, a halászati bizottság négyes módosítójáról szavazunk mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, hogyha ragaszkodnak hozzá, tehát a négyes módosítóról szavazunk külön elektronikusan. Kérem, mondják le a szavazatukat. Amennyiben sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, akkor lezárunk a szavazást. that's adopted és valóban elfogadtuk. A jogalkotási eh, javaslat egészéről szavazunk, így módosítva név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, parancsoljanak kollégák. Lezárom a szavazást. És jelentős többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Romevai Rueda úrnak. Um, a Köszönöm szépen. Szerettem volna a támogatásokat megköszönni a jelentés mögött, és Paul Watsonnak szeretnék külön köszönetet mondani, aki Kosztarikával kapcsolatban fontos szerepet játszott, kockázatot vállalt. Köszönöm szépen. The next item is... Köszönjük, következik a Riki jelentés. Az egyfalú vagy hérzatú olajszállító tartályhajókra alkalmazandó követelményekkel kapcsolatban. Az első módosító csomagról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A bizottsági javaslat így módosítva, erről szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Még egy lapom van itt nekem. A jogalkotási javaslatot egészéről szavazunk négy szerint. Megintem a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk Riké úrnak. Következik a García Hierro Caravaggio jelentés az EU és a mozambiki köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás témájáról. Az egészről szavazunk, az egész jogalkotási javaslat tervezetről név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Gratulálunk Garcia Hierro úrnak. Következik a Podimata jelentés a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere címet viseli ez. 40-es módosítóról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kolegi. Nem fogadtuk el. 32 módosító következik az Econ szakbizottságtól. Együtt blogban szavazunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító következő két részben, első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös következik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ellenőrizzük, ha ragaszkodnak hozzá, tehát a 15-ös módosítót elektronikusan ellenőrizzük. Parancsoljanak, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös módosító következik mellette. Ellene? Tartózkodik, nem fogadtuk el. 52-es név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 38-as módosító következik. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. És megadtam, hogy nem fogadtuk el. 46-os mellette, ellene tartózkodik, e, nem fogadtuk el. 44-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 47-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 39-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 48-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 49-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 50-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 51-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 36-os következik, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 37-es szintén név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. Kettes módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Elnézést. Igen, a 42-es értelmét vesztette, arról nem kell szavaznunk, tehát elnézést. 43-asról kell szavaznunk, mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. 41-es, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. A bizottság így módosított javaslatáról szavazunk mellette. Ellene elfogadtuk. A jogalkotási javaslat tervezet egészéről szavazunk most végül. Név szerinti szavazás, még a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Podimata asszonynak. Thank you. Most rátérünk de Szárnez asszony jelentéséről szóló szavazásra. Az EU és Kína közötti kiegyenlítetlen kereskedelem témájában. Van egy hiba jegyzék, minden nyelven elérhető. Az összes jelentés változathoz csatolva. Az intellectual szó került be a szinonimája helyett. Egyesek szerint ez ugyanazt jelenti. Első módosító mellette, ellenem tartózkodik, elutasítottuk. Most az egyes bekezdés, részenként szavazunk. Külön szavazunk, helyesebben, javítja magát az elnök. Az, a hármas nem, egyes bekezdés, tehát egyes bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es bekezdés, három rész, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13-as bekezdés, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellettem, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 28-as bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 30-as bekezdés. Ez szintén két részben kerül szavazásra, első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazást igényel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk nagy többséggel. Most pedig rátérünk a 37-es szakaszra, két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Tehát megnyitom az elektronikus szavazást a K preambulumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. P. Preambulum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalás egészéről mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk a dokumentum egészét, de Szárnez asszonynak gratulálok. Következik David Martin úr jelentés az Európai Parlament vizsgálati jogáról. Az 1-es és a 3-as módosító indítványt visszavonták, és a 31-es pedig elfogadhatatlan minősítést kapott, úgyhogy ezek után a 18-as módosító mellette elnézést, javítja magát az elnök. Négy frakció, 19 módosító együtt, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as módosító mellette elnézést javítja magát az elnök, név szerinti szavazás következik, tehát megnyitom az elektronikus szavazást. Is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es módosító, szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 22-es de Kaiser asszony, igen. Pouvez-vous arrêter 30 euh, secondes que nous nous concertons, on n'a pas du tout la même Elnök úr, kérem szépen, hogy 30 másodperc szünetet rendeljen el, hogy egyeztessük, mert úgy tűnik, hogy a szavazólisták nem egyeznek. Úgyhogy egy fél percet kérek mindössze. Um, can someone help Mrs. De Kaiser with a voting list? Valaki segítsen De Kaiser asszonynak rendbe tenni a szavazólistát. Hánc hm, asszony, úgy tűnik, hogy ez, ez az ön listájához hasonlít. Perhaps the um, socialist group could follow Mr. Martin. A szocialista frakció talán kövesse Martin urat.

Alán hason hasonmása, úgy látom, hogy megmenti a helyzetet. Yeah, yeah. Has he got it? Okay. Ah, Steve Hughes is in charge. Steve Hughes átveszi az irányítást, remek. Fine. We're on Amendment 22. Tehát a 22-es módosítónál tartunk. Ez most név szerinti szavazás, úgyhogy kérem szavazzanak, megnyitom a szavazást. 22-es módosító. The roll call is closed. Lezárom a név szerinti szavazást. Elfogadtuk. És most rátérünk az ötös módosítóra. Mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Akkor ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, tehát az ötös módosító. Lezárom a szavazást. Valóban nem fogadtuk el. Most rátérünk a 12-es módosító megfelelő részére. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Most a 12-es módosító megfelelő részét nézzük mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. És a hetes bekezdés, illetve hetes cikk második bekezdés, és a 12-es módosító megfelelő része mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most pedig a módosított javaslatot szavazzuk meg, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mártin úr, hogyha jól értem, akkor a szavazás halasztását kéri? Megadom a szót. Igen, elnök úr. Annak érdekében, hogy a tanácssal még tárgyalhassunk, és a bizottsággal, azt szeretném javasolni, hogy a jogalkotási tervezetről való szavazást halasszuk el. Ma elő, a mai nap előtt és a vita alatt nagyon előre haladtunk, és azt hiszem, hogy a három intézmény kiegyezik majd egymással. Elnök, valaki ez ügyben? Ellene? Rendben, ki támogatja Martin úr javaslatát? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen, Martin. Köszönöm mindenkinek, jó étvágyat! How many is the of them?